Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el a munkát, már van némi késedelmünk. Nagyon jó újrakezdést kívánok mindenkinek. Látom, hogy mindenki napozott, lesült, és mindenki egy kicsit karcsúbb, mint júniusban volt. Úgy látom, hogy pihentető, de sportos vakációt töltöttek, mindenki jó formában van, és most szükségünk is van arra, hogy kiváló formában legyünk most 2011 őszén. Mivel az évnek ezen időszakában, amikor vizsgáljuk a szavazást, és az azzal kapcsolatos a költségvetéssel kapcsolatos szavazást, közben elkezdjük a tárgyalásokat a pénzügyi tervről, és mindez sajnos rendkívül nehéz gazdasági és ügyi körülmények között tesszük az EU szemszögéből. Látták a napi rendet, hogyha nincs megjegyzés a napi rendről, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadtuk. Ami pedig a különböző pontok megvizsgálásának időrendjét, időbeli sorrendjét illeti 10 óra 30-kor az előadó kérésére Barbara Matera asszony jelentésével kívánunk foglalkozni. Ennek gyorsan le kell mennie 10 óra 30 és 11 óra között. A többi pont esetében pedig, hogyha egyetértenek, a napirendben ismertetett sorrendet fogjuk követni, ahogy ebben megegyeztünk. Az előző ülések jegyzőkönyvének elfogadása július 12-13-ai ülésről van szó. Szóval, ha nincs megjegyzés, akkor a ma délelőtti ülés végén ezeket eh, a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekinthetjük. Az elnök közleményei a Kobu Newsban találhatók, Kobu híreiben, úgyhogy különösebb bejelentésem nincsen. Filippo Grandi ural a fejlesztési bizottság vezetőjével kapcsolatosan egy palesztinai látogatásról van itt egy ismertető, valamint az alkalmazott nyelvekről is kaptak egy listát, és ezt az ülést közvetítjük a weben. Van egy dokumentum, a 2011-es költségvetés alkalmazásáról. Üdvözlöm a bizottság költségvetési igazgatóját, főigazgatóját, akit most nem látok, de igen, itt van, mint a rossz tanulók hátraült. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy jelen van. Kedves Francesca Balzani és José Manuel Fernández, a 2012 2017-es költségvetési tervezettel kezdjük. Az, els, az egyetlen olvasatot a tanács elfogadta a nyár folyamán. Kérjük Franceskát és José Manuelt, hogy vezessék elő ezt a témát. Francesca. Grazie, Presidente. Il 27 Köszönöm, elnök úr. Július 27-én, ahogy ön is említette, a tanács eh, elfogadta ezt a tervezetet, hat tagállam szavazott ellene, hat tagállam nem támogatta a tanács eh, javaslatát, mert úgy gondolták, hogy a, az unió költségvetése az infláción túlmenően nem növekedhet 2012-ben, és nem csak a kifizetésekről van itt szó, hanem a kötelezettségvállalásokról is. Ennek következtében a tanács csökkentette a bizottság javaslatát, illetve az abban szereplő összegeket. 2011-hez képest e, a bizottság 4% növekedést írt elő a kötelezettségvállalásokba, és 4,9%-ot a kifizetésekre. A tanács ehhez képest 2,8%-ban, illetve 2%-ban gondolkozik. ahhoz, hogy megértsük, hogy mit tett a tanács az, a, a bizottsági javaslattal, ahhoz a fejezeteket is kell, meg, lehet, meg, meg kell nézni. 400 költségvetési sort csökkentett a tanács, és egyet sem növelt. Tehát csak a javaslat visszavágása járt az eszükben. A kifizetéseket 3,2 milliárddal akarták csökkenteni, vagy akarják csökkenteni, különösen az 1B fejezetben. A kötelezettségvállalásoknál pedig három fejezetre koncentráltak, az 1A, a 2 és a 4-es fejezetre a kötelezettségvállalások első fejezetbeli visszavágása elsősorban az ITER-t e érinti, mert a tanács elutasította a bizottság javaslatát, amely arra vonatkozott, hogy 750 milliót állítsanak be 2012-re, és ennek megfelelően revidálják a e, pénzügyi e, előrejelzéseket, és erre használják fel az előző évből a marzsokat. ugyanakkor kicsit inkonzisztens módon 100 millió e, eurót a hetedik kutatási keretprogramból engedélyeztek itt eh, elsősorban eh, a eh, negatív marzsokat akarták felhasználni, például olyan tételeket akartak megkurdítani, mint az iskolai élelmiszerprogramok. A negyedik fejezet az különösen érzékeny, oda egy külön bejegyzést tettek, 400 millióval növelik a szomszédsági politika tételeit, mármint a tanács, de a rugalmassági eszköz 250 milliós javaslatát eh, nem üdvözölték, hanem eh, a humanitárius segély, a flexibilitási eszköz, a makrofinanciális eh, támogatási eszköz vonatkozásában elég szigorúak voltak. Ami az ötös helyzetet illeti. Itt minden intézménynek külön költségvetése van, és itt azt szeretnék, eh, elérni, hogyha befagyasztanák és stabilizálnák eh, az alkalmazottak számát. Az ügynökségeknél különösen merev eh, elveket akarnak alkalmazni a költségcsökkentések meghatározására. Ugyanakkor megint nem voltak túl konzekvensek, mert nem adják meg azokat a forrásokat, azoknak a, nem adnak forrásokat azoknak az ügynökségeknek sem, amelyekre viszont plusz feladatot rónának. Nyilvánvalóan felmerül itt a programok megvalósíthatóságának a kérdése. Tehát jelenleg az a lehetőségünk adódik csak, hogy megfogalmazzuk a saját stratégiánkat a tanácsi olvasattal kapcsolatban, a koreper lehet a formális referencia pont ezzel kapcsolatban. Ami a kifizetéseket illeti, tudjuk, hogy a kifizetések politikai értelemben nem eh, képezik a szívét és a lelkét a költségvetésnek. A kötelezettségvállalásoknál kell a politikai választásokat meghozni, nem pedig a kifizetéseknél. De nyilvánvalóan a kötelezettségvállalásokból fakadnak eh, a kifizetések, tehát ha mi ambiciózus kötelezettségvállalásokra szavazunk, eh, és ezt követően a tanács, illetve a bizottság nem teszik lehetővé, hogy a kifizetéseket eszközöljük, akkor valójában kihúzzák a lábunk alól a szőnyeget és nem tudjuk ténylegesen a saját politikai választásainkat érvényre juttatni. Tehát politikai stratégiára van szükség, amely szerintem a kötelezettségekre kell, hogy koncentráljon. Nem sok értelme van most szavazni olyan kötelezettségvállalásokról, amelyeket később megváltoztatnak. Ha pedig kötelezettségvállalásokat elfogadunk, akkor oda kell figyelnünk majd a kifizetésekre is. A a trialógus dokumentumban egy fontos szakaszt is eh, megszaga, meg, megszavaztunk, egy fontos részt a kifizetésekkel kapcsolatban. egy csökkenthető alapminimumot vagy minimum összeget határoztunk meg, amely fedezni azokat a programokat, amelyekre összpontosítani szeretnénk, ami pedig ezt a programozási csomagot illeti. Nagyon fontos, hogy azokat a tátongó réseket, lyukakat bezárjuk, amelyek ott tátonganak a kötelezettségvállalások és a kifizetések között. Tehát azok a stratégiai választások, amelyeket már megtettünk, azoknak a kifizetési oldalát is biztosítani kell. Lewandowski úrnak és Barózó úrnak eh, meg kell mondani, hogy van egy eh, már nem csökkenthető minimum, amelyet elvárunk. Meg kell tehát eh, védenünk, és nem kifejezetten a számok szintjén, hanem úgy is, hogy elemezni kell azokat a kifizetéseket, amelyek számunkra fontosabbak eh, az 1B fejezetben például, amelyet komolyabb eh, eh, károk érnek. Biztosítani kell a forrásokat, amelyeket a tagállamok jelenlegi sanyarú helyzetükben nem tudnak biztosítani. Tehát az 1-es, 2-es és 4-es fejezetekről van itt szó alapvetően, és az egyes fejezettel kapcsolatban szerintem azt kell elemeznünk, vagy értékelnünk, hogy a 2020-as stratégia mégis hogyan valósulhat meg, annak ellenére is, hogy az Európai Bizottság költségcsökkentési akcióba kezdett. Tehát újra meg kell vizsgálni azokat a programokat, amelyek kapcsolódnak a 2020-as stratégiához. Ami a négyes pontot illeti, ott olyan aktuális kérdésekkel kell foglalkoznunk, inkább, mint például a földközi tenger térsége, amelyeknek a költségvetési vonzatait meg kell erősíteni az elkövetkezendő költségvetésben. De azon túlmenően, hogy védelmezzük a költségvetést intézményes szemszögből vagy szempontból, és a 2020-as stratégiát e, úgy gondolom, hogy a parlamentnek arra kell koncentrálnia, hogy e, e, bizonyos komolyan vagy világosan azonosított stratégiákat érvényre juttasson. A választásainkat, a politikai választásainkat kell tehát mindenképpen megvédelmezni és érvényre juttatni a rendelkezésünkre álló erőforrásokból. A jelenlegi megszorításos időnkben, időkben természetesen oda kell figyelnünk, hogy hogyan költjük el a pénzeket, és nem annyira a spórolás, a költségcsökkentés a fontos, hanem az, hogy nagyon rigorózus módon ki tudjuk választani a legszükségesebb prioritásokat, és aztán azokra koncentráljuk az erőforrásokat, és így megvalósítsuk a 2020-as stratégiát, amely alapvetően a legfontosabb célkitűzésünk. Tehát itt van egy distinkció, és ez nem a gyengeségről szól, hanem a prioritásokról. Köszönöm, Francesca. José Manuel. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen én is a költségvetésről fog beszélni a 2012-esről, de más intézményeket szeretnék megemlíteni a parlament mellett. Egy gentleman's agreement jött létre a tanács és az EP között, és arról volt szó, hogy nem csökkentik a parlament költségvetését, viszont mi történt? Más intézmények költségvetésében történt néhány csökkentés, néhány intézmény már saját kezdeményezésére erőfeszítéseket tett erre vonatkozóan, amikor a költségvetését előterjesztette, de sajnos ezeket a tanács nem vette figyelembe. Annak ellenére, hogy jelenleg mennyire nehéz eh, helyzetet eh, tapasztalunk meg. Ezeknek az intézményeknek különböző szigorúsági intézkedéseket, brutális csökkentéseket kellett végrehajtaniuk a kiadásokban, és mindezek ellenére a tanács további csökkentéseket javasolt ezen intézmények számára. Nyilvánvaló, hogy nem engedhetjük meg, hogy olyan helyzet álljon elő, amikor ezek az intézmények nem tudnak fizetést fizetni, nem tudják a különböző szolgáltatásokat, mint elektromos áram, vízfogyasztást kifizetni. Éppen ezért néhány változtatással kell élni ahogy erről már döntés született. A horvát csatlakozás kérdését még nem sikerült tényszerűen a költségvetésbe belevenni. És ami a parlament költségvetését illeti, a Költségvetési Bizottság már megvizsgálta a különböző projekt sorokban szereplő összegeket, és már állásfoglalt foglalt itt a szakbizottságban, a plenárison is, valamint erőteljes álláspontot foglalt el a becslésekkel kapcsolatosan, a javasolt becslések esetében. A legfontosabb konfliktus az adminisztráció és a, bűró, és a bürón belül történt. Ennek az lett a következménye, hogy a költségvetést aktualizálni kellett, és 15 milliós euró csökkentés történt, 2,1 százalék, és a Lisszaboni szerződés eredményében költségvetés módosítást kellett küldeni 10 millió 600 ezer euró összegben. Vagyis a Lisszaboni szerződés értelmében új országok kerülnek be az EU-ba, és ennek pénzügyi következményei vannak, amelyekkel számolni kell. Ezen információk alapján nyitott vagyok, a, szívesen meghallgatom a kollégák megjegyzéseit. Az egész vitát nem szeretném újra megindítani a javasolt becslések körül és a bíróval történt megállapodásokról, hiszen eh, ezek már önmagukban nagyon nehéz folyamatot képeztek, de nyitott vagyok, eh, kíváncsian várom a kollégák véleményét, nagyon sokaknak már sok tapasztalatuk van ettéren, és eh, a többi intézmény vonatkozásában is ez érdekes azzal is számot kell vetni, hogy nehéz időket élünk, és mindannyiunknak maximális erőfeszítést kell tennünk a csökkentések terén, viszont biztosítanunk kell azt is, hogy a minimális finanszírozási szint meglegyen, figyelembe véve az előttünk álló kihívásokat. Az állampolgárok azt várják tőlünk, hogy az EP jól végezze a jogalkotási munkáját, és biztos vagyok benne azt is szeretné, hogyha az EP-nek a minimális szintű finanszírozás rendelkezésére állna ahhoz, hogy a munkáját elvégezze, és előre lépjen, valamint sikerüljön utat törni, és jobb életet teremteni az európai állampolgárok számára. Köszönöm, előadó úr, most pedig Görán felkért szót. Köszönöm, köszönöm az előadóknak. Szerintem mindketten nagyon jó munkát végeztek, igen nehéz időszakban. Valóban el kell gondolkodni azon, hogy hogyan is kezeljük ezt a kérdést. A frakcióm több opciót tárgyalt, hiszen az általános megközelítés terén több opció áll előttünk. Nehéz helyzetben egy, elfogadjuk a tanács hozzáállását, és csökkentést hajtunk végre, minimális utat folytatunk, vagy követünk, elfogadva a tagállamok érveit. Nem támogatjuk ezt, vagy nem szeretnénk, de készen állunk arra, hogy megvitassuk. A másik, a bizottság DB-jét, vagyis költségvetés tervezetét támogassuk. A harmadik pedig azt jelenteni, hogy radikálisak vagyunk, nem fogadjuk el a szigorítási intézkedéseket, hanem szeretnénk újra tekinteni a pénzügyi terve. De van egy negyedik opció, ezt támogatnánk, ez egy szelektív megoldás, amikor radikális növekedést hajtunk végre, de csak a politikailag döntő területeken, például az EU 2020-as programja, ez fontos a foglalkoztatás, a növekedés, a az élethosszig tartó tanulás, fejlődés, fejlesztés esetében a négyes kategória esetében is az új szomszédsági eszközök terén és a földközi tenger déli térségében szükséges lépések terén. Néhány csökkentést a tanács részéről elfogadunk, de más kiválasztott területeken, ahol nagy politikai prioritásaink vannak, készen állunk arra, hogy keményen harcoljunk. A lehető legjobb attitűdöt kívánjuk követni, de itt nem csak a politikai prioritásokról van szó, hanem arról, hogy ezeket a növekedéseket végrehajtsuk. Francesca világosan elmondta már a kezdet-kezdetén, hogy az ő hozzáállása a pénzügyi programon alapszék. Meg kell nézni, hogy hol vannak olyan szükségletek, amelyeket ki kell elégíteni, hol lehet növelni, és ezek fontos aspektusok. De a politikai prioritások, a végrehajtási szükségletek, abszorpciós ráta, egyebek, ezeket kell követni, és ezt végrehajthatjuk, és politikai szempontból ezt meg is magyarázhatjuk a közvéleménynek. Ez a mi hozzáállásunk. Francesca azt mondja, hogy az elkötelezettségek vagy kötelezettségvállalások fontosabbak, mint a kifizetések. Bizonyos szempontból igen, de szerintem a kifizetésekről is vitát kell folytatnunk, hiszen meg kell nézni a gazdasági fejleményeket a, a való életben realitásokat, tehát olyan stratégiára van szükség, amely a kifizetéseket is tárgyalja. Másik. Egyéb intézmények. Megértjük, hogy mit tesz a tanács, az adminisztráció soha nem könnyű védeni nehéz helyzetben, de vannak tények. Néhány intézmény alap tevékenységét érintik viszont, nem csak megtakarításról van szó itt, hanem mindez érintené néhány intézmény alaptevékenységét. Éppen ezért szelektív hozzáállásra van szükség, néhány megtakarítást el kell fogadni, de védeni kell az intézmények alaptevékenységét, mert különben új problémáink lesznek, akkor, amikor az EU politikai elkötelezettségéről van szó, és ami a mi saját költségvetésünket illeti itt az EP-ben, ez politikai probléma, a mi költségvetésünk az egyetlen, amelyet megvédtünk, és amelyet nem csökkentett a tanács. Nehéz el lenne azt mondani, hogy minden intézmény esetében csökkentés van, kivéve a parlamentnél. Szerintem le kell ülni, és a parlament költségvetésében további megtakarításokat kell keresni, úgyhogy az alaptevékenységet ezzel nem érintjük. úgyhogy egy tág megoldást kell találni, hiszen ez politikailag szükséges. Köszönöm, Karan Lavia úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, mindenek előtt meg kell köszönnünk a két jelentéstevőnek, Pácáni Asszonynak és Fernandes úrnak kiváló munkát, és azt, hogy ezt bemutatták már és különösen a problémákat kidomborították, melyekkel meg kell birkóznunk. Világos, hogy a legkomolyabb, legelső probléma az abban a választásban áll, hogy vajon mennyire nagyra törően akar dolgozni a parlament, mennyire ambiciózus a válságos időkben. Ö, amellett törünk láncsát, hogy, hogy egy ambiciózus költségvetésünk legyen, vagy figyelembe vesszük azt, hogy az Európai Unió egésze nehéz időket él, meg, és ezért egy realista költségvetéssel kell bírjon a parlament is. Szerintem az utóbbi alternatíva volna ajánlható. Be kell látnunk, hogy a válság idején észszerű lehet aznak a hatországnak a döntése, akik azt úgy döntöttek, hogy ne emelkedjen az inflációs ráta fölé a költségvetés, ne növekedjék ezen túl, és hogy tartsuk fenn a költségvetés szintjét. akkor azt is látnunk kell, hogy a, a utolsó évében járunk a több éves pénzügyi keretnek, és egyes növekmények éppen ebből adódnak, semmi másból, mint hogy most zárjuk le a programokat, és ehhez bizonyos források kellenek. Elfelelősre kell tehát gondolkodnunk, politikai szempontból is, meg, meg fajta szelekciós szempontból is. Egy felelős költségvetés olyan kell legyen, mely lehetővé teszi számunkra a munkát, és amely a prioritásokon alapul. Tehát meg kell határoznunk, mely prioritásokhoz, mely költségvetési sorokat rendeljük. A tanács nagyon sok mindenben megszorítással élne, és nem világos, hogy a parlament prioritásai, például az életen átvaló tanulás, vagy a 2020-as stratégia mennyiben szenvedik meg ezt. Egyfajta fűnyíró elv szerint itt is csökkentenének, holott egész gazdaságunkat a válság idején is versenyképesebbé tennék ezek, teszik ezek a programok. Az is látható, hogy megszorításokkal élnének, a Frontex ügyében is, éppen olyan időben, amikor a földközi tenger térségében, egy nagyon stratégiai szempontból nagyon fontos térségben nagyon nagy feszültségek tapasztalhatóak, és ezek külön terheket rónak a Frontexre is. Ez a parlamentnek rá kell világítani ezekre a tényekre. Az a fontos tehát, hogy értékeljük ezeket a helyzeteket, és világosan a prioritások fényében koncentráljuk a parlament figyelmét és tevékenységét, és igyekezzünk az eredeti bizottsági javaslathoz visszatérni egyes esetekben, amelyeket jól meg tudunk indokolni. Ugyanakkor felelősnek kell legyünk a válság, egy súlyos válság idején a parlament által megfogalmazott üzenet az kell legyen, hogy csak akkor használom fel közösségi pénzalapokat, hogyha valóban tényleges nagy hozzáadott értéket hoznak ezek. Ezért kell koncent, még egyszer mondjam meg, világos, koncentrált módon üzeneteket megfogalmaznunk, és általában működnünk. Ann Jensen. Köszönöm, Ann Jensen következik. Köszönöm. És köszönet a jelentéstevőknek a világosan kifejtett magyarázatokért. Magam részéről azt mondanám el, hogy az ALDE álláspontja az, hogy általános értelemben kell értékelnünk a helyzetet, ne költsünk semmiképpen többet, mint ami abszolút szükséges, és ezért tudok egyetérteni azzal az állásponttal, amelyet a szocialisták foglaltak, illetve amelyet Lavia úr fejtett ki, azaz azt, hogy világos prioritások mentén lehet csak növelni a költségvetést a tanács által meghatározott szinten túl. Az Európai Bizottság javaslatai is már eleve elég szigorúak voltak bizonyos területeken. Egyes ügynökségek, egyes intézmények eh, eleve meg elég sarokba szorulnak már ennek révén is. Ezért kell nagyon részletes magyarázatot megfogalmaznunk, mert hogy a tanács úgy tűnik valóban egy fűnyíró elszerű megszorításra törekszik, ami elég különös, különös, hogyha megnézzük, hogy milyen prioritásokat val a tanács. Például miért szorítanak meg a Frontex tekintetében, vagy az arab tavasszal kapcsolatos tevékenység tekintetében. Nagyon különös eljárás ez. Persze azt is tudom, hogy a tanácson belül is vannak különbségek, és tudom, hogy egyes tagállamok a tanács javaslata ellen szavaztak, éppen a megszorítások miatt, például a kutatások ö, tekintetében javasolt megszorításokat túlzottnak találták. És túlzottak is, a 2020-as stratégiát alássák, ilyen formán nem szabadna elfogadnunk ezeket. Meg kell vizsgáljuk azokat a területeket, ahol a eredeti javaslat szerinti finanszírozásra van a szükség, vagy még annál is többre. Nagyon sok vita volt a kötelezettségvállalások, illetve kifizetések ügyében, ügyében úgy gondolom, hogy most tanuljuk meg azt a régi mondást, hogy a, kölcs, a közösségvállalások a parlament, azt talán vannak a kifizetések meg a tanácsém. De azért minket is érdekelnek a kifizetések. Látjuk, hogy a bizottság az év elején átcsoportosít pénzeket a programok között, amelyekről, olyanoktól, amelyekről nem is tudjuk, hogy befejezett nekem más programokra. Úgyhogy tényleg fontos, hogy a kifizetésekre vonatkozó számadatok megfeleljenek, különben éppen, hogy ártunk a programoknak, és a tanács azon ígérete, hogy majd friss pénzekkel állnak elő, nem hitelesek, nem lesznek ilyen friss pénzeszközök, ezért legyünk figyelemmel a kifizetésekre is, meg a azzal is egyetértek, hogy az egy a sorra kellesen a prioritás a külügyi politikára. Ott, ott van még az ITRE problémája, erre még visszatérek. És, és különös dolog az agrárpolitika, ugye a, a, a kötelező megtakarítások bevezetésével. Ha a tanács tud megtakarításokkal élni az agrárkérdés tekintetében, ám tegye, ám tegye intelligensebb módon, mint amit itt javasol. Frakciómban egyesek tesztelni próbálták a strukturális alapokban javasolt további csökkentéseket, Persze az sem biztos, hogy a, frakció, a mi frakciónk emögé áll, még kevésbé biztos az, hogy a parlament egészet támogatná ezt, ám az érv emögött a következő. Először is a kötelezettségvállalások tekintetében hatalmas csúszás van, hatalmas késés, de nem hívott pénzek ügyében, a strukturális alapok tekintetében, tehát tartalékba kell tenni kell tenni egyes kötelezettségvállalásokat, és a tanástól, nem, a bizottságtól magyarázatot kell kérünk, mit tervezne tenni ezekkel a kés súszásokkal. 200 milliárd euróról van szó a kötelezettségvállalások körében. Mi történik ezzel a pénzzel? Ezeket visszavonják a kötelezettségvállalásból? Ezek egy részét? Vagy, vagy mi lesz velük? Másodszorban a kifizetésekkel kapcsolatban olyan helyzet alakult ki, ahol a tagállamok egy része nehézségekkel küzdik, nem tudják a strukturális projektek, alapok projektjeit végigvinni, végrehajtani hazai belső költségvetési problémák miatt, és a kifizetések költségvetése voltak épp csak egy becslés. Újra is újra látjuk, hogy ez a becslés túl magas. Úgyhogy ha a kifizetéseket akarjuk csökkenteni, hát itt lehetne megtenni. Ezek nyilvánvalóan nem az egy a címsoron levő, vagy nem a négyes címsoron levő összegek, és a hármas kategóriában is nagyon körültékintőek kell legyünk. Köszönöm, Helga Trüppel. Köszönöm, elnök úr. Görán felvázolt négy forgatókönyvet, és azt mondta, hogy mindegyiket meg kell vitatnunk, még akkor is, hogyha ő a negyediket támogatja. Szerintem nem kell mindegyiket megvitatni. Szerintem ez csak időpocsékolás lenne, és az igazi stratégiánkat kellene megvitatni. Hogyha a tanács álláspontját követjük, akkor amit eddig tettünk, az elvész. Hogyha a bizottságét követjük, akkor nem komoly, nem veszik komolyan azt, amit eddig megvitat, megszavaztunk. Tehát inkább a negyedik opcióról szólnék. A legjobb dolog az lenne, hogyha ezt követnénk. Mert amit a tanács előterjesztett, ez az infláció alatti növekedés, ez nagyon szigorú ez a, az átsorolásra összpontosít, átsorolásra, és jobb menedzsmentet szeretnének. Ez jó, mert a jobb gazdaság irányítás támogatjuk, valamint megtakarításokat akarnak, bizonyos populáris élvekkel, ér, érvekkel élnek, vagyis, hogy a tagállamok csökkentenek, akkor az EP-nek is csökkentenie kell a költségvetését hát a fő érvekre reagálni kell. Berlinben a német nagykövettel volt találkozó, egy francia, egy magyar és egy lengyel, valamint egy brit meghívott volt, és világosá vált, hogy mi történik ott a tanácsban. Ez egy kicsit Európa ellenes narratíva, és a közös európai érdekek ellen járnak el. Azt mondják, hogy jobb irányításra van szükség, de közben hallottuk, hogy ugye meg akarják tartani a brit korrekciót, de legyen mindez intelligens, okos, közben csak saját egoista nemzeti érdekeikért harcolnak. Ez a helyzet, és ez politikai probléma számunkra. Az a kérdés, hogy mit tehetünk. Jensen elmondta, hogy itt van egy konfliktus, és közben nekünk a lehető legjobbat kell elérnünk, mert a nettó befizetők részéről és a támogatottak részéről itt állandó konfliktus áll fenn. Ami a konfliktusokat illeti, a kedvezményezett országok mit szeretnének? A saját prioritásukért harcolnak. A következő dolog, amit tennünk kell, az az, hogy világossá tegyük politikailag, minek kell a közös európai érdeknek lennie, vagyis versenyképesség, befektetések, munkahelyteremtés, az EU 2020-as stratégia követése, hiszen ez közös érdekel, hogy legyen a tanács, a bizottság és a parlament szintjén. Erről már döntöttünk, most az a kérdés, hogy készen állunk-e arra, hogy az új befektetési politikát kövessük. És általánosságban Görand vonalát támogatom. Jó, fenntartható állami befektetések a széles sávú, az a okos technológiában, kutatás, fejlesztés, oktatás terén. Tehát mind az, amit az új versenyképesség alatt értünk a 2020-as stratégia jegyében. Azután külpolitika, új demokratikus mozgalmak támogatása, ez is közös európai érdek, egyébként ezt már a tanács is kinyilvánította. A jelenlegi politikai helyzetekben mi marad számunkra? Csak az, hogy érveljünk a közös érdekek alapján, hogyan tud Európa talpra állni, figyelembe véve az euróválságot, a többi problémát. Igen, szigorúságra van szükség, de nem azt a választ kell adni, mint Görögország esetében. Bizonyos területeken szigorúság kell, viszont befektetés más területeken. Ez az egyetlen politikai esélyünk, és remélem ezt az állampolgárok is megértik, hiszen nekik is érdekükben áll az, hogy új befektetések legyenek és versenyképesség erősítés. Ezt védeném. Köszönöm, ez nagyon világos volt. James Szeresz. Uh, Köszönöm szépen. Nem úgy, mint uh, Gören én nem tudtam tárgyalni frakcióm tagjaival, nem is látom frakcióm tagjait, úgyhogy a magam véleményét szeretném elmondani a mai vitám. De azért a frakcióm álláspontjáról számot adhatok. Eddig az volt, hogy az inflációs rátának megfelelő lefagyasztás és a tavalyi százaléknál kisebb növekmény volna ez. Ugyanakkor a ma reggeli hozzászólókkal egybehangzóan különösen a jelentéstevő és a szocialista hozzászóló Gören Ferm mondandója alapján azt kell mondanom, hogy egy olyan nemzetközi környezetben, ahol szűkös korlátozottságok vannak, hatalmas államadóságok vannak, ahol a hitelezők, egyetlen hitelező Kína lehet, ami hosszú távon nem egy jó megoldás, mert egyre inkább a kínaiak viszik a gazdasági és általános politikáinkat, ők irányítják majd, ha, itt, ha rájuk támaszkodunk észszerű az a módszertan, hogy körültekintően rajzoljuk meg a költségvetésünket, persze a 2020-as stratégia támogatásával koncentrálva azokra a kérdésekre, amelyek a legfontosabbak. A nyugati világban a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés körül folyik a vita, független attól, hogy szocialista, konzervatív vagy liberális. A, a, az, aki vitatja ezt, a legfontosabb kérdés az, hogyan tudjuk meg ennek mondjuk a gazdasági növekedést emelni, hogyan tudunk egy olyan ösztönzőt találni, amelyek révén valóban áttörést tudunk hozni, és a gazdasági jövőbe vetett hit megerősödik a polgárok körében. Az is elmondható persze, ahogy Garam Fölman is mondotta, hogyha látjuk a, a szelektív módszertant, akkor csak a végrehajtott dolgokra kell koncentrálni. Nem jó, hogyha a pénzeket teszünk olyan projektekre, amelyek nem lesznek végrehajthatóak végül, hiszen ez nem hatékony felhasználása az szűkös kor, a korlátos eszközöknek. Ugyanakkor, ami Francesco jelentésében szerepelt, az az a kérdés, hogyan tudjuk a már létező címsorokon a megtakarításokat elérni megfelelő elemzést lévén. Nem tudom, melyik jelentésben állt ez pontosan, de ez a legfőbb kérdés, hogy a fennálló szakpolitikában megtakarítással élni. A nyár során 60 kérdést fogalmaztunk meg a bizottságnak címezve, hogy vizsgálják meg, hol volt a végrehajtás 90% alatt, vagy 10 milliónál kisebb lehívás, és vizsgálják meg, miért volt rossz a végrehajtás ezekben a projektekben, programokban. Ha összeadjuk ezeket a kérdéseket, összesen 2 milliárdra jutunk, ahol, ami megtakarítható volna az egyes sorakon. Én ezt a módszertant követném, mint a tanácsét, amely, amely vakon ö, ö, ö, vagdalkozik. De igazolható az, hogy egy-egy költségvető soron a nem végrehajtott programok révén csökkentenénk összegeket. Tehát így mondom, megtakaríthatnánk pénzeszközöket, anélkül, hogy a fő szakpolitikák végrehajtását ezzel alásnánk. Aztán felmerült a parlament költségvetésének kérdése. Hasonló módszertant lehetne követni, és érdekes volt Görön hallgatni. Afelől hogyan lehetne megtakarítást elérni a parlament költségvetésében. Ebben nagyon nagy ö, támogatást nem fogunk kapni, meg többséget a, a plenárison, ám azért azt gondolom, hogyha a, a több, többnyelvűség elveit nem akarom megtámadni, ám a tolmácsok megrendelése, utaztatása, munkacsoportok ülésére, ahol esetleg nincs is parlamenti képviselő. Nos, ennek a rendszernek működtetését lehetne észszerűbbé tenni, gondolok itt mondottam a tolmácsolásra és a fordításra is. Ha megnézzük a költségvetést, látjuk, hogy a költs parlament költségviselésének 50%-át közvetlen vagy közvetett módon fordításra és tolmácsolásra költjük. Anélkül, hogy alásnánk a többnyelvűség meg elveit, azért, ha ezt észszerűen átgondolnánk, ezzel a rendszerek működését nagy megtakarításokat lehetne elérni. Köszönöm, James. Továbbra is eh, az EK-nál maradunk, de most eh, a szocialista frakció nevében adom meg a szót Derek Ogennek. Köszönöm, elnök úr. Főként egyéb intézményekre szeretnék összpontosítani. Fernández eh, úr által elmondottak alapján a liberálisok azt javasolták, hogy eh, a strukturális alapokban, a kifizetésekben csökkentést kellene végrehajtani, de ez nem lenne bölcs dolog gazdaságilag és politikailag. Gazdaságilag nem, mert most a növekedésre, munkahelyteremtésre kellene a pénzt fordítani, és ez, ennek van a legnagyobb értelme az egész EU-ban, és ez a strukturális alapokon keresztül történne. Politikailag sem bölcs dolog, mert a legtöbb közösségben az EU akkor jelenik meg a legláthatóbban, hogyha a strukturális projektek megvalósulnak. Éppen ezért ezek fontosak, ezeket nem lenne jó csökkenteni politikai hiba lenne. Ami pedig a többi intézményt életi, köszönöm Fernández úrnak a munkáját, és a hozzáállását megnézte a többi intézmény költségvetését, és ahogy mondta a tanács, azt javasolja, hogy az administratív költségvetést csökkentsék az összes intézmény esetében, kivéve az EP-t, a híres Gentleman's Agreementnek köszönhetően. Így 2,3%-os növekedést hajtanának végre a parlament esetében, ebben megállapodtunk nehéz viták alapján a bíróval. A kérdés most az, hogy még mindig megfelel nekünk a 2,3%-os növekedés, kollégák? A többi intézmény a saját költségvetés esetében növekedést javasolt, például de a tanács azt javasolta, hogy 5,5%-kal csökkenti a a költségvetését, a bizottság viszont csak 0,4%-kal növelné a saját költségvetését. Úgyhogy itt a szelektív megtakarításokkal kellene foglalkoznia, foglalkoznunk épületek, energiafelhasználás, egyebek. Nehéz vitákat folytattunk a bíróval az év elején, de valahogy meg kellene próbálni szelektív megtakarítások lehetőségét megtalálni, és talán a bizottságunk erre javaslatokat tehetne. Ami a többi intézményt illeti, Fernández úr elmondta, a tanács csökkentéseket javasol számukra, főként utazási költségek terén, azután fordítási költségek esetében és a régiók bizottságában a tanács 2,9 os csökkentést javasol, az ECOSZoknál nem 1,5 százalékos, hanem 0,5%-ot a költségvetésben, és ez nagyon nehéz lesz ennek alapján számukra az alaptevékenységet ellátni. A költségvetés ilyen mértékű csökkentése kérdésesé teszi, hogy tudnak-e majd működni. Itt módosításokkal kellene előállnunk azért, hogy egy pici növekedés azért legyen az ő költségvetésükben. Köszönöm, Salvador Gariga következik. Elnök úr. A kollégák közül néhány felszólalás már a döntésünk alapját képezte. Második éve alkalmazok a Lisszaboni szerződést a költségvetés terén. Tudjuk, hogy politikai olvasatról itt nincsen szó, amit eh, itt októberben elfogadunk, az eh, azonnal az egyeztetésre kerül. Világos álláspontokra van szükség, realista állás, álláspontokra. Először is el kell kerülnünk a tanács egyoldalú nyilatkozatát, amely egyszerűen rögzítené a kiadásokat, és ezt nem lehetne már megváltoztatni, mint ahogy tavaly volt. A költségvetési, a nemzeti költségvetési megszorítások most ebben, a következő évben a költ, közösségi költségvetésben is kell, hogy jelentkezzenek, úgyhogy ez nehéz év lesz. Ami az olvasatot illeti, itt vannak a kifizetési előirányzatok és a kötelezettség vállalási előirányzatok, és az abszorpcióról itt nincsen szó. Az olvasat tulajdonképpen minden egyes ország esetében a nemzeti költségvetéstől függ, a közösség intézmények esetében nincsen saját forrás, a tanács a kifizetések esetében elfoglalt egy álláspontot, és ez lesz a döntő az egyeztetések során. Ez azt jelenti, hogy nem lesznek újabb keretek, és nem tudom, hogy hogy tudjuk megteremteni a rugalmassági eszközt. Ebben az évben talán először a Költségvetési Bizottságnak fel kell lépnie, és költségvetési prioritásokat találnia. A politikai frakcióknak is meg kell egyezniük, mert ezek a prioritások azt jelentik, hogy le kell majd mondani néhány fontos program esetében a növekedésről emelésről azért, hogy a döntő projektjeinket megőrizzük. Szerintem ez a 2020-as kezdeményezésekre vonatkozik, valamint több frakció már szólt erről. Mindegyik frakciónak megvan a saját prioritása, ezt tudjuk, és ez egy politikai jellegű olvasatra lenne szükség, mint az előző években. Mert az világos, hogy ebben az évben nem lesz elég pénz arra, hogy a parlament összes prioritását figyelembe tudjuk venni. Ami pedig a parlament költségvetését illeti, hasonló a helyzet, a többi intézmény csökkent, amíg az inf az infláció alatt, vagy még itt negatív százalékos arányok vannak, közben meg a mi esetünkben emelkedés lesz. Tudjuk, hogy a működési költségek soba kerülnek, de két, több mint kétszázalékos emelésre van szó, és az az érzésem, hogy ez nem lesz elegendő sem a közvélemény, sem a többi intézmény szemben, sem saját magunkkal szemben sem. Lehet, hogy ez lesz a pénzügyi tervezés nehéz éve, és bizonyos működési költségeket talán csökkenteni kellene. Én azt kérem, hogy a prioritások megfogalmazásában további tételekre lenne szükség, viszont olyan költségvetés kell, amelyet jobban meg tudunk majd vitatni a többi intézménnyel. Daniel Bárt. Köszönöm. Csak ahhoz csatlakoznék, ami itt elhangzott. Tudjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ahol a kérdés az az, hogy az EU költségvetése egyáltalán lehetővé teszi-e, hogy hozzáadott értéket közvetítsünk bizonyos programokban. Eh, ahogy a Slavia is mondta, eh, szerintünk a legjobban megcélzott prioritásokra kell eh, koncentrálni. Eh, nyilvánvaló lehet eh, költségcsökkentéseket eszközölni itt vagy ott, űrpolitikában például valamint olyan ügynökségek vonatkozásában, amelyekről eddig még nem beszéltünk. Ott viszont a pénzügyi piachoz kapcsolódó ügynökségek esetében, ahol csökkent szintén a kötelezettségvállalás, ott kiigazításokat kell eszközölnünk, kicsit javítani a dolgokat. A Költségvetési Bizottságnak pedig egy kicsit meg kéne támogatnia ezt a homlokzatot. A költségvetési eszközeinket nyomásgyakorlásra is fel kell használni, illetve a legszegényebbeknek szóló segélyeket is valamilyen módon biztosítani kell. A költségvetési források vonatkozásában pedig bizonyos európai tagállamokra és bizonyos hatóságok, intézményekre nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat, annak érdekében is, hogy az Európai Unió imázsát védelmezzük. Ami az Európai Parlamentet illeti, én tavaly azok egyike voltam, akik eh, az ellen harcoltak, hogy nagyon erősen növekedjen az Európai Parlament költségvetése, ugyanakkor eh, ne essünk a másik eh, végletbe se. Tehát valami fajta egyensúlyi helyzetet kellene megtalálni, ezt már mondták mások is, meg kell találni azokat a kiadási tételeket, amelyek a legkönnyebben csökkenthetőek, fordítási költségekre gondolok, ha um, úgy kell intézni a munkabeosztásunkat, hogy kevesebb külső tolmácsra legyen szükség például. Sajnálatos módon most kedre és szerdára koncentráljuk a munkánkat, miközben hétfő és pénteken szinte semmi nincs, ezzel már is csökkenteni lehetne a költségeket, ez egy szimbolikus gesztus, egy konkrét dologgal kapcsolatban. Emellett szóba került az, hogy a parlamenti képviselők statútumát is újra felnyissák. A parlament szerepét azonban a Lisszaboni szerződés benyújtott hatáskörök vonatkozásában meg kell védeni. Szalvadorral egyetértve én is azt mondom, hogy nagyon nehéz úgy vitát folytatni, hogy nem vagyunk tisztában a prioritásainkkal. A legfontosabb eh, eh, vita ebben a ciklusban a saját forrásokról szól, a saját bevételekről. Eh, ezek fogják a legnagyobb gondot okozni a többi intézménnyel való tárgyalások során. Köszönöm, kedves kollega. Én azt javaslom, hogy zárjuk most le ezt a vitát erről a tényleg fontos kérdésről. Engem az lepett meg, hogy a frakciók álláspontja nagyon közel áll egymáshoz. Már azt abban is egyetértünk, hogy szomorúbb a helyzet, mint tavaly volt. Két kategóriákra oszlanak eh, a tagállamok. Vannak olyan tagállamok, amelyeknek eh, nagyon súlyos a gazdasági helyzete, és amelyeknek támogatásra van szükségük a többi eh, partnertől, és amelyek egyébként támogatják az Európai Unió költségvetésének növelését is. Másfelől viszont vannak azok a tagállamok, azok az országok, amelyek a saját nemzeti költségvetésükből finanszírozzák a nehézségekkel küzdködő országok problémáinak megoldását, és ezen országok nemzeti parlamentjének ratifikálniuk kell ezt a segítséget, amelyet a nehézségekkel küzdő országoknak nyújtanak, és látjuk, hogy ez belső politikai problémákat okoz ezekben a, a jómódúbb országokban, tehát még kényesebb a helyzet, mint tavaly volt. Ugyanakkor azt is megállapítom, hogy, és ez, erről beszélt Görán negyedik opcióként, szét lehet Többen is osztják ezt a negyedik pontot, amit Görán mondott. Tehát be kell szabnunk azokat a teendőket, amelyek a 2020-as stratégiához csatlakoznak, növekedés és versenyképesség. Tehát ezek a teendőink, és itt azt is megjegyzem, hogy sokan támogatták azt, hogy a parlamenti költségvetésben is lehet további erőfeszítéseket tenni. a alelnök felelőse a parlamenti költségvetésnek, eh, és ő prezentálja a parlament költségvetésének eh, tervezetét, különös tekintettel azokra a kiadásokra, amelyek Horvátország csatlakozása után válnak szükségessé. A tanács részéről van egy olyan szám, ami ilyen mágikus szám, a 2,91 százalék. E, tavaly is e, volt ilyen, ez a, ez a e, kötelezettségvállalásokra vonatkozik. Egész egyszerűen a, a tanács most az infláció alá akarja szorítani ezeket a kiadásokat, ami 2,2 százalék, ha, ha jól számoltak Nos, a raportőr akkor mindent meghallgatott, és mivel nagyon sokan megszólaltak, és sokáig beszéltünk, nem adjuk meg neki a szót. Ami a határidőket illeti, szeptember 8-a, vagyis ma 12 óra, a határideje a költekező szakbizottságoknak, a frakciók szeptember 15-i határidővel dolgoznak, jövő hét tehát, és nálunk pedig szeptember 22-én beszélünk újra a költségvetésről, és a nagy szavazási hét az pedig eh, október 4, 5 és 6 lesz. Tehát köszönöm akkor mindenkinek az együttműködést és tovább lépünk. A következő napi rendi pont az ötös. Nem arról már beszéltünk. Tehát eh, a hatos napi rendi pont következik amely eh, a 2011-es általános költségvetésre vonatkozó ötös számú költségvetési módosítási tervezet, és ez a többi intézményt eh, érinti. Mielőtt megadom a szót Helgának, hadd tájékoztassam a Költségvetési Bizottságot arról, hogy a nyár folyamán az Európai Bizottság és a Tanács is azzal keresett meg bennünket, hogy gyorsítsuk fel a négyes költségvetés módosítási tervezetnek a folyamatát, és miután beszéltem a koordinátorokkal, és megegyeztem a koordinátorokkal, én zöld utat adtam a bizottság nevében, a szakbizottság nevében ennek az ajánlatnak vagy kérésnek. Nos, itt elsősorban a Frontexről van szó, amelynek meg kell birkózni az arab tavasz bizonyos következményeivel, tehát ez egy nagy szükséghelyzet, és ezen körülmények között így módosul tehát a beosztás, illetve a napirend, a menetrend. Szeptember 13-án elfogadjuk módosítás nélkül, illetve a tanács elfogadja módosítás nélkül a négyes számú költségvetési e, módosítást. Nekünk 14-én kell, 14 kell benyújtanunk a módosítókat, 22-én szavazunk e, a szakbizottságban, és a második szeptemberi plenárison fogjuk elfogadni a négyes költségvetési módosítás. Ennek fényében és érdekében csak angolul fogadunk el módosító indítványokat, ez egy franciától különösen nagy áldozat, de kész vagyok ezt megtenni. Ötös költségvetés módosítási tervezet Helga. Köszönöm szépen. Az ötös módosítási tervezet az Európa Európai Adatvédelmi Felügyelő vagy Biztos Hivatalára vonatkozik. Az Európai Adatvédelmi Biztos azt kérte, hogy egy AD14-es állást AD15-re módosítsanak. A tisztviselőkre vonatkozó szabályozásra hivatkozik ebben. A befutott információ alapján úgy tűnik, hogy valóban észszerűnek tűnik, indokoltnak ez a felfokozás, tehát 14-es 15-re való előreléptetés. Ugyanakkor a költségvetési tervezet is kimondja, hogyha csak a kivételes, elkerülhetetlen vagy előre nem látható körülmények között engedélyezhető egy ilyen növekmény. Én nem látok kényszerítő okot arra ebben a helyzetben, hogy el, ez előléptetés történjen. Ezt a 2012-es költségvetés keretében lehetne megtenni. Ezért szerintem nem kéne elfogadni a hivatal létrehozására vonatkozó terv ilyenfajta módosítását, el kell kerüljük azt, hogy az intézmények kezdeményezzék apró adaptációsoknál fogva a költségvetés tervezetét. Ez az első transfer vonatkozó válaszom. Most pedig az IES-re vonatkozó, a külügyi szolgálata vonatkozó rész. A 40 átmeneti tisztviselői állást, állandó tisztviselőállásra szeretnének átalakítani. 2010-es tanácsi határozatra hivatkoznak, meg kimondja, hogyha teljesen feláll a külügyi hivatal, akkor a tagállami ö, ö, ö, állampolgárok elfogadják, delegátusok elfogadják, elfoglalják az állandó munkahelyeket. Ugyanakkor a hivatal szeretné több állás ö, ö, beosztását megváltoztatni, a motiváció emögött az, hogy szerintük nehéz előre meghatározni az újonnan felvett emberek beosztását, nem volt, ez nem volt megjósolható tavaly, amikor a hivatalt megtervezték. Ez egy új intézmény felállásánál tipikus probléma lehet. A külügyi szolgálat ugyanakkor az előletetésekhez is hozzá kell igazítsa a terveit. Mindezek egy 1,4 millió eurós költségvetési módosítást tennének szükségesé. Ugyanakkor új előrendszerekre nincs szükség a jelenlegi költségvetési időszakban mindehhez. A növekmény tudnilik már benne van a 2012-es költségvetési javaslatban. Ezen kérésre vonatkozóan megfogalmaztam kételjémet már a legutóbbi költségvetési ülésen is, hiszen világos az egyensúlyhiány a magas és az alacsony beosztású munkatársak számak között. Jelenleg az Afet szakbizottságban is napirendre tűzték ezt a témát, valamint a 2012-es költségvetési vitáknak is tárgyát képezi ez az ügy. Nyilvánvalóan kapcsolódik a 2012-es költségvetési vitájához ez, hiszen furcsának tűnne, hogyha ez a módosított, módosítás tervezet elfogadásra kerülne, és az AFET aztán ezt követően csökkentést javasolna a magas szintű munkatársak számát illetően a külügyi szolgálatban. Ugyanakkor a tanács álláspontjára is figyelemmel kell lennünk, amely szeptember 12-én jövő héten lesz kerül elfogadása. Én azt javasolnám, hogy legalábbis kritikus megközelítést alkalmazzunk, a külügyi szolgálat létrehozási tervében, az ötös számú módosítási tervezet ugyanakkor egy jó alkalmat kínál arra is, hogy több átláthatóságot kérjünk a külügyi szolgálat személyzeti politikának tervezését illetően. Euh, Köszönöm szépen. Két hozzászólási kérelem van, kérem, hogy röviden szóljanak. José Manuel Fernández. Egész gyorsan, elnök úr, Szeretném elmondani, hogy kollégán kételjeivel én is egyetértek, ami ezt az ügyet illeti. Egyébként gratulálok az elvégzett munkájához. Szükség volt arra, hogy utána nézzen ennek a helyzetnek. Nagyon aránytalan itt a hierarchia a többi intézménnyel összehasonlítva, vagyis nagyon sokan vannak magas beosztásban, AD 14, 15, 16-os státuszban, és az EEAS-ben, a külügyi szolgálatnál nagyon nagy számú a magas beosztásba került emberek száma, AD 14, 15, 16 os poszokról beszélek, összehasonlítva más EU intézményekkel, és meg kell érteni, vagy nehéz megérteni, hogy miért indokolt ez. Egyébként különben lehet, hogy a külügyi szolgálatot más elbánásban részesítjük, és nem látom ennek okát. Köszönöm, Arnor Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon rövidre fogom a két másik témában. Az elsőt illetően a adatvédelem biztos ügyében, amikor először megnéztem a szöveget, nem tűnt problematikusnak, hiszen pusztán egy állásról van szó, de elfogadom azt, amit jelentéstevő kifejtett. A kérdés is, hogy ez a jó meg módszertan-e el. Úgyhogy jelen pillanatban nem látom szükségét ennek. A második a külügyi szolgálat ügye, és annak a személyzeti terve. Szerintem kell idő, és ahogy a jelentéstevő, mi is több információt szeretnénk beszerezni a felvételi eljárásokat, illetően amelyet alkalmaz a hivatal. Merci. Köszönöm. Köszönöm, meghallgattuk az előadónk álláspontját, a hozzászólásokat. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a tanácsnak szeptember 12-én kell megnyilatkoznia álláspontjáról, és akkor az ötös számú költségvetés módosítással tisztában leszünk. Kedves kollégák, most pedig térjünk át Matera asszony napirendi pontjára a 14-től 20-ig tartó pontokban egy sor projektről van szó, amely a, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap keretébe tartozik. Grazie Presidente. Gradirei presentare ai Köszönöm, elnök úr. Két új kérés van az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak a mobilizálására. Az első kérelem Portugáliából érkezett, Santa Maria de Ferra városában történtek elbocsátások a cipő ágazatban, amelyet nagyon súlyosan érintett a válság. Ez körülbelül egy ilyen két millió százzeres összeg. Mitjalland Dán tartományban pedig Szintén elbocsátások történtek hat cégnél, mégpedig a szerszámgyártás területén, és ez különösen a szélturbina ágazatot érinti, és ők is pénzt kérnek az átképzésekhez. A harmadik kérdés az 780 munkavállalót érint Németországban, Düsseldorf körzetében. Ezek autóipari munkások. 2009 óta csökkentek az autóeladások, és azt is tudjuk, emlékeztetem csak a kollégákat, hogy a globalizáció miatti elbocsátások kompenzálására létrehozott alap valójában támogatást nyújt azoknak is, akiket a jelenlegi gazdasági válság érint. Tehát itt Düsseldorf régiójában 4 ehm, millió 300 es nagyságrendileg összeget akarunk megadni nekik, illetve erre jött javaslat. Az utolsó kérés pedig Franciaországból érkezett. Ez az egyik legnagyobb kérés, ami valaha ehhez az alaphoz bele egy nyújtva. A Renault-val kapcsolatos ez a kérelem, és több mint ezer munkavállalót érint. A Franciaország által kért összeg 24 millió 493 ezer euró nagyságrendileg. Ma három óráig lehet a módosítókat benyújtani. Ugyanakkor a szavazás szeptember 22-én lesz ebben a szakbizottságban. A plenárisi szavazásra, plenárisan történő szavazásra pedig szeptemberi második plenárison kerül sor. És én nagyjából ennyit akartam mondani, az én kérdésem mindössze annyi, hogy az elnökünk úgy gondolja-e, hogy most már is lehet szavazni, vagy nem. Igen. Igen, én hajlandó vagyok arra, vagy arra, hajlom, hogy, arra hajlok, hogy szavazásra bocsájtsam ezt a dolgot. Azok a dossziék, amelyekről most először hangzottak el Matera asszony szájából, ezzel kapcsolatban van-e valaki, aki szót kér? Tessék. Euh, Csak szeretném euh, a raportőrnek is jelezni, hogy euh, mi módosítókat nyújtottunk be a Renault ügyben, az Emple szakbizottság részéről, és további pénzekre tartottunk igényt. Ez egy olyan téma, amely már két éve zajlik, ezek az elbocsátások több mint 800 munkavállalót érint a dolog. Egyes munkavállalók nem kértek pénzt ebből az alak, alapból, mégpedig azért, mert egy önkéntes nyugdíjazási eljárás részesei voltak, ugyanakkor ezt megváltoztatták későbbi nemzeti jogszabályok, amely miatt mégis ebben a relatív idős korban munkát kell találniuk, ami nagyon nehéz tehát nem megkérdőjelezni akarjuk Eh, ennek az egész eh, javaslatnak az alapjait, hanem egész egyszerűen csak néhány módosítónk volt eh, a modalitáshoz kapcsolódóan. Ennyit akartam csak mondani a raportőrasszonynak. Köszönöm, kedves kollega. És én most azt javaslom, hogy szavazzunk erről a négy holland dossziéről, amelyről már beszéltünk és noha holland kollégáink egy része hiányzik, mégpedig a legaktívabbak is, a mai nap folyamán. Mégis azt mondom, hogy szavazzunk, akkor minden dossziéhez kapcsolódó szavazólista rendelkezésre áll? Úgy tűnik, mindenkinek megvan, és készen áll a szavazásra. Nos, a nagy A preambulum bekezdés mellette ellene. Nos, hát akkor ezt meg kell számolni. Ki van mellette? Ki kont? 13 ellene. Tizen. Na, akkor ezt elfogadtuk. Kettes módosító Álvaro úrtól, a raportőr nem támogatja, ki van mellette? Köszönöm. Ellene? A nagy frakciók úgy tűnik, tartózkodás, konzervatívok is, akkor ezt elutasítottuk. A harmadik módosító, a raportőr nem támogatja, ki van mellette? Ez meg kell számolni akkor. 6. 6. Ki est contre? ellene, mellette haton voltak, ez hatnál több nyilvánvalóan, aki támogatja, te, aki ellenzi, tehát ezt elutasítottuk. A négyes módosító ki van mellette, nagy többség ellene, köszönöm tartózkodás, nincs tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító, a elődő nem támogatja, ki van mellette. 6, 7, 8, 9, 10, ki van ellene? ezek többen vannak, 14-nél is többen, akkor ezt elutasítottuk. Hatos, ki van mellette? Az előadó ellenzi. Kevesen, ki van ellene? Sokan. Tartózkodók, akkor a sokan nyernek, ezt is elutasítottuk, és a hetes módosító következik, az előadó nem támogatja, ki van mellette. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ki van Nos, akkor itt most az ellenzők elvesztették, tehát a hetes módosítót 16 igen szavazattal elfogadtuk. E, végszavazás ki van mellette? Ki van ellene? És tartózkodók nincs, de van egy tartózkodó. Akkor ezt elfogadtuk, ezt a jelentést, és gratulálunk az előadónak. Most én azt javaslom, hogy az ehhez kapcsolódó pénzügyi transferekről is szavazzunk azonnal, tehát a 13-as, 14-es, 15-ös és 16-osról ki van mellette. Ugyanaz a többség gondolom, ki van ellene. Ugyanúgy, tartózkodás ugyanúgy, tehát ugyanaz a szavazati arány állt elő. Gratulálunk a raportőrnek, és a holland képviselőket majd tájékoztatni fogjuk, hogy megszavazta a szakbizottság ezt a holland segítő támogatást, és ennek biztosan nagyon fognak majd örülni, és hálásak lesznek. Akkor megyünk tovább. 7-es, 8-as pont napi rendi pont. A több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások. A többi szavazás majd később. Később. Sur le, le cadre financier pluriannuel. Tehát több éves pénzügyi keret. Itt úgy gondolom, hogy ezt gyorsan le tudjuk tárgyalni, mert nem alapvitát akarok kezdeményezni ebből a, ebben a témában. Itt egész egyszerűen csak információt szeretnénk adni a kollégáknak. Nyilván tudják, hogy a parlament keménységének köszönhetően, amelyet eh, Buzek úr és a Költségvetési Bizottság képviseltek, a 2011-es költségvetési tárgyalások során elértük azt, más dolgok mellett, hogy a tanács soros elnökségei elfogadják, egy, elfogadjanak egy olyan eljárást, amely tényleges eszmecserét, tárgyalást, permanens tárgyalást tesz lehetővé a több éves pénzügyi keretről. Az egész munka folyamat során ez egy, ez egy nagy premier, ha úgy tetszik. A lengyel elnökség még annyira udvarias is volt, hogy meghívott egy költségvetési szakbizottsági delegációt, hogy vegyenek részt az általános ügyek tanácsában, amely gyakorlatilag egy első eszmecsere volt a többéves pénzügyi keretről, tehát négyen odamentek, négy kollega odament, és részt vett a kerekasztal megbeszélésekben a, pénz, a miniszterekkel e, ők egy írásbeli jelentést tettek, Eh, amelyért meg is köszönöm, eh, amelyet meg is köszönök nekük, nekik, és ezt majd eh, köröztetjük a szakbizottság tagjai között. A tényleges tárgyalások jövő hétfőn kezdődnek, ez egy formális általános ügyek tanácsa ülés lesz, és ennek az előbb említett eljárásnak megfelelően ezt a tanácsi ülést megelőzi és követi egy elnökségi trió és parlamenti delegáció közti egyeztetés, tehát három miniszter és parlamenti képviselők. Ez azt jelenti, hogy mielőtt a tanács egyáltalán vizsgálja ezt a kérdést, a tanácsnak egy delegációja találkozik a parlamentnek egy delegációjával, és aztán az általános ügyek tanácsa ülése után ugyanez a tanácsi delegáció, tehát ez a trió, az elnökségi trió, a, a lengyel miniszter, a dán miniszter és a ciprusi miniszter beszámolnak az Európai Parlament küldöttségének az általános ügyek tanácsában elhangzottakról. Ehhez az kell, hogy ezt a delegációt a parlament összeállítsa. Ez a döntés az elnökök értekezletére tartozik, az elnökök értekezlete szerint. Mégpedig azért, mert a tavaly évvégi megállapodás értelmében az adódik, hogy pénzügyi tárgyalások és a többéves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások során a időről időre összeülnek az Európai Bizottság elnöke, a tanács elnöke és a parlament elnöke. Ebből az informális, kicsit informális találkozó típusból már néhány, néhányat meg is tartottak és innentől kezdve az, a parlament elnöke úgy döntött, vagy úgy gondolja, hogy ő jelölheti ki a parlament delegációját. Végleges delegáció még nincs, egy ideiglenes delegáció áll össze a jövő hétfői ülésre, és aztán majd erre a témára visszatér az elnök, tehát hogy végleges jelleggel kik lesznek a tagjai ennek a delekciónak. Ugye az általános ügyek tanácsa eh, havonta ül össze, a következő majd októberben lesz, addigra meg lesz a végleges parlamenti delegáció összeállítása a parlament elnökének döntése értelmében a jövő hétfői delegáció magában fogja foglalni eh, Jutta Haugot, eh, jó magamat és Reimer Bőgét. Tehát így fogunk fölállni. Ehhez hozzáteszem, hogy ezzel párhuzamosan tárgyalások folynak a pénzügyi tervről kapcsolatban is, Salvador Gariga javaslatáról. A lengyel elnökség elfogadta hogy konferenciát szervezzen, és ez egy ilyen első konferencia lenne, lehet, hogy lesznek még ezután más konferenciák is, pénzügyi és költségvetési témában egy európai konferenciát tervez, nyilvános konferenciát, amelyen nem csak az európai intézmények képviselői vehetnek részt, hanem az összes kormány, miniszteri szinten, és az összes nemzeti parlament eh, képviselői. Ezekre, erre a konferenciára a meghívó már ki is ment, október 20-21-én lesz ez megtartva Brüsszelben. Eh, van már egy eh, napirend tervezet is, amely egyrészt tartalmaz egy eszmecserét az európai költségvetésről és annak jövőjéről, illetve arról, hogy ez hogyan járulhat hozzá a növekedéshez és a versenyképességhez az unión belül, illetve a költségvetés finanszírozásáról. E, és ezen kívül a napi renden szerepel, mint ahogy ezt Balzáni kolléganő is mondta, és ez nagyon kötötte is magát a prioritásai során. Beszélünk arról is, hogy hogyan lehetne majd jobban koordinálni a nemzeti költségvetést, költségvetéseket az európai költségvetéssel, annak érdekében, hogy a 2020-as stratégiát megvalósítjuk, illetve megvalósítsuk, illetve beindítsuk a növekedést. Tehát egy sor döntést most meg kéne majd hozni, ez a, a parlamenti delegáció dolga lesz, nyilván majd erről az elnökök konferenciája dönteni fog. Oui, deux par parlement. Oui, plus que ça, oui, pardon. Non. Ami a nemzeti parlamentet illeti, a nemzeti parlamentek fejenként, illetve parlamentenként két képviselőt küldhetnek. Nyilván vannak olyan országok, ahol két kamara van, másfelől viszont a politikai politikai különállást is figyelembe veszik, tehát egyrészt a legnagyobb kormánypárt, másrészt pedig a legnagyobb ellenzéki pártnak nyílik majd így lehetősége arra, hogy jelöltet, illetve delegáltat küldjön. A parlamenti delegáció összetételéről pedig az elnökök értekezlete dönt. Mi teszünk javaslatot a koordinátorokkal, ezt majd megbeszéljük, és majd ezt bejelentjük a következő költségvetési bizottsági ülésem. Emellett a, majd beszámolunk, illetve döntünk arról is, hogy milyen napirendet szeretnénk, és milyen eredményeket célzunk meg. Ezt a konferenciát követnie kell egy egy megbeszélésnek, illetve tárgyalásoknak a pénzügyi kerettel kapcsolatban is Ez a konferencia, amennyiben eh, ez egy szokásos eh, folyamattá válik, ne helyettesítse a eh, szokásos tárgyalásokat, illetve azokat a tárgyalásokat, amiket szeretnénk. Azt gondolom, hogy a legbölcsebb dolog, ha a koordinátorok szintjén döntjük el ezeket a dolgokat és eh, majd együtt fogjuk az eh, Költségvetés Bizottság nevében beterjeszteni a javaslatot az elnökök értekezletén. Van-e valaki, aki most még ehhez eh, hozzá akar tenni valamit? Nem tudom, azok a kollégák, akik készítették ezt az írásbeli fejezést, akarnak-e még valamit mondani? Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden csak, mert ahogy már jelezte, egy rövid feljegyzést írtunk amely tükrözi a tapasztalatainkat. Képviselőtársaim megkapta ezt a feljegyzést, legtöbben válaszoltak rá, többé-kevésbé jóváhagyólag. Ezt követően lehet majd körbeadni, illetve önöknek át, önnek átadni, azt megelőzően. Tehát ez van a feladat a szakbizottság tájékoztatására nagyon baráti légkört érzékeltünk, úgy tűnik a lengyel elnökségnek érdeke fűződik ahhoz, hogy bevonja a parlamentet, ahogy Gariga Ferm és Jensen képviselőtársaimnak is jelezték. Ők erőteljesen képviselték azt az álláspontot, hogy a, szak, a frakciók és a szakbizottság is megjelenjen, és a jelentéstevők a, akik a költségvetéssel foglalkoznak, bevonásra kerüljenek. Jeleztük a tárgyalások során igen erőteljesen, hogy a saját forrásokról folyó vitát nem lehet leválasztani erről a kérdéskörről. A kettő szükségszerűen összekapcsolódik, és mindkettőt egy körben kell tárgyalni. Amire az elnökség nem tudott válaszolni, az az volt, hogy az Európai Parlament milyen formában kapna meghívást a jövőben. Ön is utalt erre, elnök úr. Nincs dátum egyenlőre meghatározva, úgyhogy de azt érzékeltem az ön által elmondottakból, hogy folyamatos kapcsolatban van a lengyel elnökséggel, és hogy megkapta a kollégáink által írt feljegyzést, és ha jóvá hagyja, akkor kiosztjuk a szakbizottság tagjai között ezt. Köszönöm szépen, nincs több hozzászólási kérelem ezek szerint. Rendben, köszönöm, és akkor így fogunk eljárni. Most a tízes napi rendi pontra térhetünk át, mégpedig az Euratom keretprogramja. Erről már többször vitatkoztunk, Haglund úr jelentéséről van szó. Ad helyettesítheti barátunkat. Mind ahogy már emlékeztett jöttünk rá, hasznos lehet, azt hallottam, hogy egy kompromisszumos módosítás van készülében, a megbeszélést erre kellene összpontosítani, annak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A kiosztott szövegben van néhány változás, és ez Heartlands eh, eh, úr megbeszélései tükrözi az árnyékjelentéstevővel és Högl úrral. A célja ennek az volt, hogy a szöveg megfeleljen annak a stratégiának, amelyet elő szeretnénk terjeszteni. Mi a stratégia? nem akarjuk az ITER-t a hetes programból finanszírozni. De hogyan fogunk eljárni? Az első dolog az, hogy először is meg kell találni a pénzt a Marsból. Ez attól függ, hogy mennyi lesz, mennyi maradt a 2011-es költségvetésben a mezőgazdaságból. És hogyha ez nem elegendő, akkor úgy gondolom, hogy a rugalmassági eszközt kell alkalmazni, ahhoz, hogy megtaláljuk a szükséges pénzt. Azért, hogy ez világos legyen, Heartland azt fogja javasolni, hogy az ITER költségvetését csökkentsük, mégpedig olyan arányban, olyan összegben, amelyet a hetes keretprogramból veszünk el. A bizottságot szeretném megkérni a következőre. Az ITER-ben késedelmet tapasztalunk a japán földrengés miatt, mert egy olyan erőműből érkezik majd néhány alkatrész, amely megsérült, és szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy most ez azt jelenti ez a helyzet, hogy ez megváltoztatja az ITER finanszírozását? a tervezést, a ütemezést is megváltoztatja, és lehet, hogy az ITER végül drágább lesz, de az is jelent, azt is jelenteti, hogy 2012-13-ra valamiféle megtakarítással élhetnünk. Szeretném, hogyha a bizottság magyarázatot adna erről. De, hogy pontos legyek, a változások indoklásáról van itt magyarázat. Egyébként az egyes módosításban van egy további változás. Az önök szövegében ez preambuló bekezdésként szerepel. A hármas bekezdésben a számok változnak. Itt arról van szó, hogy az egyes fejezet 16 190 millióval kell emelni 2013-ban és 160 millióval 2012-ben. A, mint elmondtam, a pénz a rugalmassági eszközből kell, hogy érkezzen. Ami pedig a négyes módosítást illeti, ez meglehetősen fontos. A szöveget, amelyet önök kaptak, úgy lehet értelmezni, mint hogyha támogatnánk a kormányköziséget, de ez nem így van. Így a szöveget meg kell változtatni, ezt a tagállamoknak kell finanszírozniuk, és nem az EU költségvetésből, ezt a részt az MFF plafonból kell finanszírozni. Ringfencing esete áll fel. Ötösben nincs változás, a hatos módosításban a számok változnak, a maximális összeg a keretprogramból 2 milliárd 108 millió stb. kell, hogy legyen, de ebből 46 milliót le kell vonni, és később a szövegben a fúziós energiakutatásra vonatkozóan és csökkentés volt. Itt 1 milliárd 700 millió stb. helyett 2 milliárd 180 milliót kell venni. Ezek nehéz dolgok, ezeket följegyezni, de meg fogják kapni a szöveget. Tehát itt történtek a változások. A cél az, hogy a, biztosítsuk, hogy a pénzt ne a hetes keretprogramból vegyük el, meglátjuk, hogy mennyit nem költöttek el a 2011-es mezőgazdasági költségvetésből, akkor abból veszünk el, vagy pedig a rugalmassági eszközből. Tehát nem a hetes keretprogramról van itt szó, és szeretném megkérdezni a bizottságtól továbbá, hogy az ITER programozásában van-e változás. Köszönöm. Köszönöm. Ezt a pontot a 11-es ponttal együtt tárgyaljuk. Bizottság javaslata 2007-es 2013-as időszakra szóló több éves pénzügyi keret felvizsgálata az ITER projekt potlagos finanszírozásának érdekében. Reimer Böge az előadó. Haglund úr és Reimer együtt dolgoztak, hiszen ugyanazt az álláspontot kell elfogadni, hiszen eh, itt erről van szó, a következő jövőbeli Euratom program lényegéről van szó, és ez már a 2012-es költségvetést is illeti. Reimer szeretné le valamit hozzátenni? Nem? Viszont Vogan úr kért szót. Köszönöm, elnök úr. Jelentős tevő nincs itt ugyan, de megköszönöm neki távolítében is jelentés, meg azt, hogy az árnyékelődokkal is olyan jól tárgyalt. Természetesen tár, támogatjuk álláspontját, az a célunk, hogy a hetes számú keretprogramot megvédjük. A hetes keretprogram finanszírozása teljes mértékben felhasználásra kerül ebben az évben. a kérdés persze az, hogy vajon van-e pótlagos finanszírozás, hogyha nem használjuk fel a hetes számú keretprogram összegeit. A, a jelentéstevő által javasolt iterre előirányzott csomagot, illetve borítékot használjuk-e. Tehát megállapodtunk, a, a, a, a gondolkodjunk afelől is, hogy a plafonokon túl finanszírozzuk-e, vagy akár a EU költségvetéseken túli eszközökkel is, például felkérve a tagállamokat, hogy járuljanak hozzá, vagy azt tesszük, amit a jelentéstevő is javasolt, hogy a rugalmasági eszközt alkalmazzuk. Vannak persze további lehetőségek is, például a marzsok felhasználását. Tehát van több alternatíva előttünk. Jelen pillanatban az a feladatunk, hogy elkezdjük a tárgyalásokat, kifejezzük azt, hogy nem akarjuk a hetes a program eszközeit felhasználni, hanem az ezzel szembeni alternatívákra kell helyezni a tárgyalásokat arra kell irányozni. Várjuk a javaslatokat, milyen szöveget írjunk erre vonatkozóan. Köszönöm. Kérem, hogy mindenki legyen nagyon rövid, Hegyegádi Szabáré. Köszönöm szépen. Szeretem volna rövid tájékoztatást nyújtani. A Vónusz úr is említette, a szakbizottság a múltban is úgy járt el, amikor a hetes számú keretprogramból csapoltak át eszközöket az ITER finanszírozására, a frakciók ellennel voltak. Az Európai Bizottsághoz fordultam, a hetes számú keretprogram finanszírozásának kérdését illetően vajon maradt-e 2011-12-ből ről pénz, amely az ITER-re volna átcsoportosítható? A bizottság azon azt mondta, hogy nem csak, hogy nincs pénz erre a 2011-es végrehajtásból maradva, hanem tekintve a már ö, ö, megtörtént megszorításokra további ö, előrehajzatokat kérnének. A 2011-es kifizetési előrehajzatokkal kapcsolatban még bonyolultabb a helyzet, mert hogy a költségvetés már végrehajtásra került a hetes számú keretprogram minden sorára vonatkozóan. 2011-es globális átcsoportosításra volna szükség, holott az év végére ö, esik a végrehajtások befejezése, ez nagyon nagy kockázatot jelent. A 2012-es tervezetben a teljes összeg a pénzügyi tervezésről vonatkozik, és ez 100%-ban végrehajtásra kerül. A tanács tehát nem mondhatja azt, hogy a hetes számú keretprogramban fennmaradt pénz a végrehajtás problémájáról, problémáról adódóan. Nincs pénz, nem mondhatják azt, hogy nem használtuk fel a pénzeket, ezeket kéne áttenni az ITER-re. Úgyhogy nem lehet elvenni pénzt a hetes számú keretprogramból az ITER finanszírozására, ez a lényeg. Köszönöm. ITER. Igen, köszönöm osztom azt az álláspontot, hogy ne vegyük el pénzt a hetes kutatási keretprogramból ám az különösnek tartom, hogy a rugalmességi eszközbe vegyünk ki pénzt, hisz úgy gondolom, ennél sokkal sürgetőbb céljai volnának a rugalmassági eszköz felhasználásának, és mi zöldek, mint tudják, általában sem támogatjuk az ITER projektet, ezt megint el akartam mondani. Effectivement, euh, quel que soit le Bármit gondoljunk is a projektről, egy rugalmasság eszköznek nevezett eszköz felhasználása a projekt esetében pénzügyi szempontból bizonyos értelemben kreatív lehet. Gájer úr. Én támogatom azt az álláspontot, hogy a hetedik keretprogramot óvjuk meg az ITER finanszírozásának veszélyétől, kiutaztunk a kanadasi delegációval, helyben megnéztük a részecske gyorsítót, és örülünk a, annak, hogy 2050-ig ipari hasznosítása lesz gyakorlatilag ennek a projektnek. Persze energetikai problémáinkat meg lehet oldani másképp is, de azért nagyon fontos a, ezért nagyon fontos a hetes számú keretprogram megúvása. Ugyanakkor azt is láttuk, Kadarásban, hogy a különféle mechanizmusokat alkalmaznak a tagállamok megtakarítására, újra tárgyalása, újra számítása a kiadásoknak a projektben való megtakarítás céljából, és ezek a megtakarítások visszatérnek a tagállamok költségvetésébe. Tehát azok a tartalékok, amelyeket a a projektekre vonatkozóan került meghatározása maradjanak a projektnél. Ezek szimbolikus hozzájárulások lehetnek ugyancsak, de nagyon fontosak ilyen szempontból, és ezzel lehet hozzájárulni a projekt finanszírozásához. Köszönöm, kedves kollega. Holmájer asszony az utolsó hozzászóló. Csak egy összefüggésben szeretnék rámutatni arra, hogy a hetes keret, kutatási keretprogrammal kapcsolatban elfogadom azt, hogy az időszak végén nagyobb pénzügyi igények vannak, hiszen a projektek éppen kifut befejeződés állapotában vannak, ezért több eszköz áll rendelkezésre. Ugyanakkor attól óvakodnunk kell, hogy az ITER lát, vonatkozóan látnunk kell, hogy ez egy kutatási program önmagában, és egy hosszú távú kutatási program, amelyet támogatunk, és semmi körülmények között sem lehet kormányközi ügyé tenni, vagy hagyni azt, hogy kormányközi alapokra helyezzék, vagy hogy a, a mezőgazdasági alapban fel nem használt eszközök ugye jó, visszakerülnek az EU tagállamokhoz, és ezek a kormányközi módon, ami lehetőségénken kívül kerülnek felhasználásra látjuk ott, is ezt ez az Európai Parlament, és különösen a költségvetés szakadatosság szempontjából nem kívánatos megoldás. Ugyanakkor egy erős álláspontot kell elfogadnunk a tárgyalások során, Ugyanakkor nekünk is engedni kell, csak úgy, mint a kormányoknak, egyes esetekben, akár az ITER helyzetében is. Gájer képviselő is hasonlóképpen értékelte a dolgot. Nagyon sok kérdés merült fel Kadarasban, ugyanakkor ezek nagyon pontos választ kaptak, nagyon, nagyon átfogó kérdések voltak, és nagyon kimerítő, nagyon kimerítő válaszokat kaptunk. Korábban egy át nem látható projektnek volt ez ítélhető, ám az, ez idő alatt kielégítő válaszokat kaptunk, sőt a menedzsment korrekciókkal is élt, felvetéseink alapján korrigálva a projekt menetét, úgyhogy így módon javult a helyzet. Köszönöm, remek meghallgattuk az előadó szóvivőjét, és a bizottság, bár úgy látom, hogy kicsit szórakozott a főigazgató úr, mert csinos hölgyek ülnek körülötte, Hát Ad Jensen kért plusz információt arról, hogy mi lett az esetleges következménye a fukushima tragédiának a Japánban gyártott eszközök leszállítása szempontjából a kadarasi központban Van-e ennek kihatása a határidőre, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha választ kapnánk erre a kérdésre. Most emlékeztetek arra, hogy ami az ütemtervet illeti, a módosító indítványok leadása a Költségvetési Bizottságban ez a jövő héten van, szeptember 12, szavazás 22-én lesz, az ITRE vélemény, itt nek vélemény kell adni, az ITRE október 6-án szavaz, majd pedig vagy a, az októberi, vagy pedig a novemberi plenárison fogjunk erről szavazni, ez még nem végleges. 12-es pont, mégpedig az európai szomszédság politika felülvizsgálata az AFET-nek kell véleményt küldenünk, Görán Ferm ennek az előadója. Köszönöm, elnök úr. Igen, ez egy vélemény, amely az AFET jelentős tervezetére támaszkodik a fel, szomszédos politika felülvizsgálata tárgyában. Emlékezzünk vissza arra, hogy ez nem csak az arab tavasszal, vagy a délmediterrán térséggel foglalkozik, hanem a teljes politikai eszköz áttekintésáról szól, kelet és dél irányban is. Ezért társ előadók is csatlakoztak az AFET keretében ennek megírásához, erre válaszolunk most. Persze mi a költségvetési és gazdasági kérdésekre, ellenőrzési kérdésekre koncentrálunk, mert a politikai érveket nem kell újra szajkolnunk hiszen az AFET ezeket kifejtette a szomszédság politikával kapcsolatban, ám szempontunkból vannak komoly valók, Azt kell hangsúlyoznunk, hogy nem csak a délre lehet koncentrálni, bár az most a leg, tűnik a legégetőbb helyzetnek. Tehát szükség van arra, hogy belássuk, hogy a 2011-es költségvetés részéről van szó, ez, és ugyanakkor a 2012-es költségvetési módosító levéről van szó, ez a szomszédság át, politikai eszköz áttekintése, mi több egy új eszköz létrehozása inkább. És a következő pénzügyi ö, keret időszakába is átlók tartozik. Tehát nagyon sok átfedés, téma átfedésének gyújtópontjában áll a téma, és ö, felvetéseink minden területre érvényesek. Sajnálatos módon a külügyminiszterek tanácsa nyár előtt úgy nyilatkozott, hogy ez ugyan akut égető ügy, ám nem akarják tárgyalni a jövőbeli MFF kérdését, holott nekünk egy hosszú távú perspektíve van a szükségünk, nem lehet megkerülni ezt a vitát. A költségvetési szempontból el kell kerüljük az átfedéseket az egyes eszközök között, hiszen a szomszédságpolitikai eszköz az egyik dolog, de vannak más eszközőink, például az Mediterrán Unió, és így tovább. Meg kell találjuk annak a módját, hogyan tudjuk elkerülni a párhuzamosságokat, átfedéseket az egyes eszközök működése között. Egyik nagyon fontos ügy, amivel ö, foglalkozunk kell, az, hogy mely eszközöket alkalmazzuk. Az uniós költségvetés az egyik lehetőség, de ott van az EID, meg az EBRD, amely bankok, illetve szervezetek nagyon fontos szereplők ebben a térségben, és ezáltal lehet maximalizálni az európai hozzáadott értéket. Meg kell vitassuk, hogy mi az egyes eszközök pontos szerepköre. Azt is meg kell vitatnunk, az Európai Unió szerepe micsoda a tagállamokkal, tagállamaikével összevetve, hiszen ez a legfőbb politikai probléma, ez volt a, jöv, a múltban, ebből tanulnunk kell. Nagyon sok tagállamnak nagyon komoly érdekei fűződnek, különösen a szomszédság politikával érintett államok, déli államokban, Franciaországnak megvannak, Olaszországnak, Nagy-Britanniának megvannak a maga érdekei a Mediterránium a földkötő-tenger térségében holott egy koordinált európai válaszra van szükség politikai, meg gazdasági szempontból is, hogy elkerüljük a gazdasági eszközök szétaprózódását, sőt, hogy egymás ellen hassanak az egyes intézkedéseink. Nagyon fontos ez. Aztán arra is rá kell mutatnunk, hogy a szomszédos politika az egyik eszköz, ám ezen túl ott van a palesztin hatóság finanszírozásának kérdése, amely, mint tudják, nagyon ellentmondásos ügy volt az elmúlt években. Egy hosszú távú stratégiát kell kidolgoznunk erre vonatkozóan is. Ez régi gond, a bizottság és más intézmények is foglalkoznak vele. A palesztin hatóság finanszírozását mindig rövid távú célként vagy feladatként kezeltük, hogy nyomást gyakoroljunk a, a, a másik partnere, hogy politikai előrelépés van szükség, különben elzárjuk a csapot. Őszintén szólva szerintem ez így nem működik legalábbis eddig nem működött ez a stratégia. Egy hosszabb távú stratégiát kell kidolgoznunk a palesztin hatóság finanszírozására, meg az ANRA finanszírozására is. Bár nem pontosan, nem része a jelentésnek a téma, mégis feltennék egy kérdést a, a, a Költségvetési Főigazgatóság vezetőjének van egy monitoring csoport a déli mediterránum kérdésére, az Európai Parlament részéről is tagja voltam, és olyan Jean úrnak feltettünk egy kérdést a palesztin hatóság finanszírozásáról, azt mondta, hogy nyitva áll azelőtt, hogy újra értékeljék az Európai Bizottság javaslatát a 2012-es költségvetésre vonatkozóan, amely egy harmada az ez évinek eddig. Zsohan Zsannak feltettem a kérdést, vannak-e új gondolatok arra nézvést, hogyan lehet az Andrával, meg a palesztin hatósággal ügyével foglalkozni? Jó lenne, mondaná erről valamit. Mondtam neki. Elmítettem már azon problémákat, amelyek fennállnak a szomszédság politikával, amely egyrészt déli, másrészt keleti irányú, holott most éppen csak a déli irányra koncentrálunk. Kell egy olyan képlet, amely ugyan érvényesült az elmúlt években a politikában amely kimondta, hogy egyharmad megy keletre, kétharmad megy a déli államokra az eszközökből. Valamiféle egyensúlyt fenn kell tartanunk, ugyanakkor világosá kell tennünk, hogy az általános ö, egyensúly változik majd a következő években az igények és a teljesítmények változása miatt. Észszerű egyensúlyra van tehát szükség, még akkor is, hogyha a dél, irány égetőbbnek tűnik, azért látnunk kell, hogy a keleti szomszédpolitika által érintett államok Európai Uniós tagságra törekednek. Úgyhogy az előcsatlakozási finanszírozás előtti szakasz ez a szomszédpolitikai státusz, ezzel foglalkoznunk kell, finanszíroznunk kell ezeket az igényeket is. Aztán még egy dolog, amiről gyakran elfeledkezünk, annak lehetősége, hogy azok a szomszédos államok, amelyek kon legkonkrétabb módon fog, működjenek együtt az EU-val. EU ügynökségekkel, EU programokban működjenek együtt, amelyek nyitva állnak harmadik felek előtt. Ez egy rendkívül fontos cél és eleme a szomszédpolitikának. Aztán van egy kockázat is, különösen most, amikor a teljes politikai figyelem a déli államokra irányul, egy sor ötlet, mindenféle ötlet lufbalmok indulnak el, pukkannak ki, erre meg erre meg erre kéne finanszírozás, holott nekünk egy korlátos számú prioritásra kell koncentrálnunk. Nem feltétlenül nagy projektekre, mert persze a politikai szempontból világos, hogy legfontosabb ez, ez cél a civil társadalom finanszírozása, a helyi önkormányzatok, a szociális partnerek finanszírozása, tehát nem csak nagy projektek lehetnek ezek, ám mindenképpen korlátozott számú, koncentrált projektre van szükség. Még egy dolog, ami rendkívül ellenmondásos volt, és üdvözölném a hozzászólásokat itt a bizottság részéről is, hogy van előrelépés. Tudják, hogy a bizottság kommunikéje javasolta, hogy 1,24 milliárd eurós csomag menjen az elkövetkező két évben és idén a szomszédpolitikára, politikára, és ennek egy jelentős részét az Európai Beruházási Bank eszközeiből kerüljön finanszírozásra. Eddig azonban a tanács elutasította ezt, és nem talált megoldást a beruházási bank reflow eszközeinek felhasználására. Szerintem megoldást kell találnunk ellenkező esetben a programok egyötöde megsemmisül. Mi a bizottság javaslata? Adnak, tudnak tájékoztást adni arról, hogy előre mozdult a dolog a tanácsban, vagy van-e alternatíva a 20% finanszírozására, amely nem kapna pénzt, hogyha ez a megoldás nem érvényesülne. Ezek a főpontok tehát a véleménye kapcsolatban. A menetrend úgy néz ki, hogy a az első tervezet bemutatása mondjuk két héten belül történne meg, a módosító benyújtásának határideje október közepén lenne, és az AFED-ben novemberben szavaznának. Így aztán lenne még egy hónapunk a mi szakbizottságban is, hogy értékeljük ezt a jelentést, és módosítókat nyújtsunk be. Görán. Köszönöm, Görán. Ez a téma nagyon fontos volt, és most figyelembe véve a földközi tenger térségével kapcsolatos aktualitásokat, fő politikai kérdésé vált. Az előadó a bizottságnak tett fel kérdés, de amikor feltette a kérdéseket, a főigazgatónak távoznia kellett, viszont Silvano Preza igazgató jelen van. Tud-e már most valamilyen választ adni az előadó által feltett két kérdésre? Először is az esetleges új bizottsági javaslatok a 2012-es költségvetéssel kapcsolatosan, másrészt pedig a maradványok felhasználásáról. Köszönöm, elnök úr. Néhány válasz elemet adnék, ami Palesztinát illeti, az egyes számú költségvetés módosítása a harmadik régiókra vonatkozik, és ahogy a jelentés is tárgyalja, itt vannak vitatott kérdések, nincsen országonként egy preallokálás, hanem differenciált megközelítést alkalmazunk az eddigi előhaladások alapján, előre meghatározott kritériumok értelmében. Palesztina a régió része, és ez lesz biztosan az egyik olyan téma, amelyet a 2012-es költségvetési eljárás keretében és az egyeztetés során megvitathatunk. Új hivatalos költségvetési javaslatok nincsenek a bizottság részéről, vagyis addig nem születnek újabb javaslatok. Ami pedig a refloat illeti, az Európai Beruházási Bank részéről. Most jelen pillanatban a tanács blokkolta mindezt. A bizottságnak az a véleménye, hogy ez a javaslat teljesen érvényes, mert ezek rendelkezésre álló pénzeszközök plusz erőfeszítést nem kíván az tagállamok részéről. Viszont, hogyha ezt nem használjuk föl, és hogyha új alapokat csatolunk a költségvetéshez, az nem lenne sem aktuális, sem hatékony, nem lenne a legjobb megoldás. A legjobb lenne, hogyha továbbra is nyomást gyakorolnánk, és megpróbálnánk egyeztetni a politikai nyilatkozatokat, a kötelezettség vállalásokkal, a, melyeket a régió esetében tett érintettek, valamint felhasználnánk egy olyan eszközt, amely esetében a költségvetési erőfeszítés korlátozott a nemzeti költségvetések szempontjából. Ennyi, elnök úr. Köszönöm. Mindannyian szorosan figyelemmel kísérjük mindazt, ami Palesztinában történik, és azt is, ami két hét múlva az ENSZ közgyűlésén történik majd New Yorkban. Mint tudják, a palesztin hatóság úgy döntött, hogy hivatalosan kéri csatlakozását és elismerését az ENSZ által független államként, ami az EU-t arra készteti, hogy megpróbáljon közös álláspontot kialakítani a e témáról, de ez a téma jelen pillanatban még megosztja a kormányokat. És mindez szükségessé teszi azt is, hogy közös választ adjunk, ha lehetséges, a biztonsági tanács tagországai, vagy a nyugati hatalmak ahogy ezt régen neveztük, nevében. Viszont ennek a pénzügyi következményei igen jelentősek, mert ha sikerül kompromisszumot találni ebben az értelemben, akkor félő, hogy néhány ország, például az USA csökkentik a pénzügyi támogatásukat. Ha azonban teljes kudarcot val ez a kezdeményezés, akkor attól tartunk, hogy akkor pénzügyileg kompenzálni kell mindezt, és bátorítani kell a párbeszédet. A lényeg az, hogy ez jelentős politikai esemény, ami előttünk van, és bárhogyan történik is, mindenképpen többet kell majd fizetni. Köszönöm, nincs több hozzászólási kérelem. Köszönjük az előadónak, aki emlékeztetett a szütemtervre szeptember 22-ére kell, hogy készen legyen az ő jelentése, módosítások október 12 és a véleményünket november 7-én fogadjuk el, a plenárison pedig decemberben lenne a szavazás. Köszönöm az előadónak, most azt javaslom, hogy a 13-as napi rendi pontra térjünk át. Vertman asszony jelentése, irányelv módosítása, energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló irányelva szó. Kérem az előadót, hogy legyen rövid, mert még sok minden dolgunk van. Köszönöm szépen. Kedves képviselőtársaim, már a nyári szünet előtt meglehetősen kimerítően tárgyaltuk az irányelv ügyét, úgyhogy mostandó ma csak a legszükségesebbre korlátozom. Az Európai Bizottság javaslata az, hogy a jövőbeli energiaadót két komponensre ossza. Az egyik rész a széndiokszid tartalom alapján kerül kivetésre, a másik pedig az energiatartalom alapján. Az ITRE, AGRI és TRAN szakbizottságban is állásfoglalásokon dolgoznak képviselőtársaink, az árnyék előadókkal találkozva megegyeztünk abban, hogy az EU költségvetés szempontjából vizsgáljuk ezt a témát. Tudnilik, a széndiokszid adózás a jövőben hozzájárulhat a jövőbeli saját források kialakításához, illetve bevonható volna ezek körébe a költségvetés vitájából, a saját forrásokhoz kapcsolódó vitát ön és Haugasszony vezette elnök úr. Szerintük is fontos volna az energiahordozók adózása tekintetében egy átfogó megközelítést alkalmazni, és ha a bizottság ezt megszívlelné, ezt a módszertant. Erre vonatkozóan jeleket mutatott már az állásfoglás múlt hét óta minden a hivatalos nyelven rendelkezésre áll, köszönet illeti érte a titkárságot. A módosítók benyújthatók. Egy kérdésem volna, a Kobu News-ban 22-e 22-e a határidő, a nyári szünet 28-áról beszéltünk tisztáznunk kellene, mikor lesz ez a határidő, és várjuk a hozzászólásokat, módosítókat, ezeket előre üdvözlöm. Fontos, hogy egy egységes állásfoglás jön létre részünkről, amelyet aztán nagy többség támogat, az európai gondolat és az európai saját források kialakítása érdekében is. Merci, le rapporteur. Vous avez... Köszönöm. Igen, pontos és rövid volt. Ami a határidőt illeti, ezt még pontosítjuk, 22-ét irányoztuk elő, ha minden rendben megy, de ez lehet, hogy problémát jelent, majd megnézzük. Kárvályó asszony kért szót. Köszönöm. Elnök úr, Vertman asszonynak szeretnék köszönetet mondani a munkájáért. Mi a néppártban kicsit aggódunk a módosító indítványok nagy száma miatt mert úgy érezzük, hogy ezek nem férnek bele a költségvetési bizottság hatáskörébe, hanem inkább az EKON vagy az ITRE bizottsághoz tartoznának, ami a hatályukat illeti, ezt meg kellene nézni tüzetesebben. Második megjegyzésem, ahogy az előadó is említette, a CO2 megadóztatást a saját forrásokkal kötjük össze. Fontos kérdése van szó, és de közben ezt egy másik sorban tárgyaljuk, oda kell figyelni, hogy következetesek legyünk, és ne zavarjuk meg ezt a rendszert. Ez a néppárt álláspontja. Köszönöm. Azt javaslom, hogy Vertman asszonynal lépjen kapcsolatba, és nézzék meg, hogy találnak-e kompromisszumot. Olyan téma ez, amely esetében nehéz megmondani, hogy, melyik, hogy milyen itt a Költségvetési Bizottság hozzájárása, mi az inputja, mert ez egy olyan keret, amelyet nemzeti keretekben kell végre hajtani, energiatermékek, elektromos áram, stb. De ugyanakkor, ahogy az előadó is jelezte, a Költségvetési Bizottságnak és a Súr Bizottságnak lehetősége van arra, hogy felvesse a következőket, esetlegesen új adót vezessen be az EU a szennyező energiákra. Tehát itt meg kell találni az egyensúlyt. Nincs több hozzászólási kérelem. Köszönöm. Közben azt mondták nekem, hogy a módosító indítványok határideje lehet szeptember 22-e, tehát nincs... Lehet 22-e maradhat így. öntől függ, csak meg akartam említeni. Akkor megőrizzük a az eredeti dátumot nem kell megváltoztatni. Rendben, most az utolsó szavazásra térünk át. Még van néhány szavazni való, és azt javaslom, hogy a 21-es pontot vegyük, Giovanni Lavia jelentése, egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régiói részére. Kérem, hogy a szavazó listát vegyék a kezükbe. 34-es módosító, a raportőr nem támogatja, ki van mellette? Egy, kettő, ellene többség, akkor ezt elutasítottuk. 35-ös módosító, raportőr nem támogatja, ki van mellette? Ellene. Ugyanaz a többség utasította el. 36-os módosító támogatja a raportőr, ki van mellette? ellene, Mulder úr ellene? Ki van ellene? Mulder úr mellette? Tartózkodás nincs, akkor ezt elfogadtuk. Akkor most én egy blokkban történő szavazást javaslok 37, 38, 39 és 40, mindegyik ellen, mindegyiket ellenzi a raportőr, ki van mellette, ellene tartózkodók, eh, akkor ezeket elutasítottuk. 41-es módosító mellette, ellene, akkor ezt elutasítottuk, ugyanez eh, megint blogban szavazunk 42, 43, 44, 45, és aztán az egész ezt követő oldal egészen a az 57-esig e, egy blogban szavazunk, ki van mellette. Egy van mellette, ellene. Nagy többség, tartózkodás, ezt tehát elutasítottuk az összeset. Jön a raportőr módosítója, illetve módosítói, erről is blokkban szavazunk, 1, 2, 3, 4, ez a száma a módosítóknak, ki van mellette? Ellene, vannak azért ellene heten. De azért a többség mellette van, tehát elfogadjuk ezeket a módosítókat. 58-as módosító, Estelle Grelier, ehhez azonban van a raportőrtől egy szóbeli kiegészítés, szóbeli módosítás, ami alapján a 36-os új preambulum bekezdésé szeretné átszámozni, ha megszavazzuk. Ki van mellette? Ellene. Hárman. Tartózkodók. Egy tartózkodás, tehát ezt elfogadtuk. 59-es, megint csak van egy szóbeli módosítója a raportőrnek, hogy máshova tegyük ezt a részt. Ki van mellette? Ellene ugyanaz a három tartózkodás, akkor ezt ugyanezzel a többséggel elfogadtuk ezt a módosítót. És megint eh, Hartung úrtól egy sor módosító 5-től az aljáig, sőt a 27-esig eh, a 27-es módosítóig, ki van mellette? Ellene? gyakorlatilag mindenki, tartózkodók, tehát ezeket a módosítókat elutasítottuk. Most jön egy kompromisszumos módosító, amelynek értelmében a 28-ast és a 31-est módosítókat próbálták fuzionálni. Ezek a módosítók Paxasúrtól származtak, és Gröli asszonytól úgy tűnik, hogy mind a ketten is egyet is értenek ezzel a kompromisszummal, ugye? Ki van mellette? Ellene. Öten tartózkodók, akkor ezt a kompromisszumos módosítót elfogadtuk. És akkor megyünk tovább. 29-es Hartong úrtól, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. 30-as Grölié asszonytól a tám- az raportőr nem támogatja, aki van mellette. A szocialisták úgy tűnik. Melle- ellene, mindenki, aki nem szocialista ellenzi, a szocialisták pedig kisebbségben vannak, ezért ezt elutasítottuk, a 31-est ezt lefette, 32-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk, 33-as Greli asszony, raportőr támogatja, ki van mellette. Ki van ellene? Négyem. Akkor ezt elfogadtuk, és akkor a végszavazás következik a jelentésről, ki van mellette. Ellene. Négyen, öten, öten tartózkodók Számolták a mellette szavazókat is? Majd később kiszámoljuk. A statisztika szempontjából jó lenne, ha meg lenne a szám. Köszönöm akkor mindenkinek. Lavia úr jelentését így akkor elfogadtuk, és gratulálok is neki. 22-es pont. Itt van itt átcsoportosítások vannak a 22-es napi rendi pontban. Voilà, c'est l'amendement 31. Alors, Sidonia n'est pas là. Sidonia nincs itt. De azért én elmondom önöknek, hogy nyár folyamán érkezett egy kérés, amely egy sürgős véleményadásra vonatkozott, a szomáliai éhezéssel vagy éhínséggel kapcsolatban, ugye ez Afrika szarvában van ez az ország, és a bizottság azt, szeret, azt szeretné, hogyha 100 millió kötelezettségvállalást tennénk, és 50 milliós kifizetésre tennénk, tennénk ígéretet sürgősségi támogatás vagy segély formájában. Ez a kérés augusztusban érkezett a raportőrhöz és hozzám telefonon, és mi biztosítottuk arról a kérelmezőket, hogy az Költségvetési Bizottság ezt el fogja majd fogadni, és gyorsított, kivételes eljárásban teszi majd ezt meg. Nyilván ez csak minket köt ez az ígéret, önöknek itt ma bele kell egyeznie ebbe. Ki támogatja ezt a módosi, ezt a, ezt a transfert, ezt az átcsoportosítást? Ki van ellene? Köszönöm. Tartózkodás? Nincs. Akkor ezt egyhangúra elfogadtuk. Másfelől vannak még átcsoportosítások, illetve szavaztunk már erről, négy dosszié, ez a globális kiégezetesi alap, Mulder úr nem volt itt, Hollandia kedvezményezetje ezeknek a szavazásoknak, erről már szavaztunk délelőtt. Helga, van még egy átcsoportosítási kérelem, ugye? Igen, ez a 22-es és 24-es cikk alapján történő átcsoportosítási kérelem az adatvédelmi biztos hivatala számára a 25-ös cikket szeretnénk csökkenteni 50 ezer euróval, kontrakt személyzetet szeretnénk 50 ezer euróért felvenni, szeretnének felvenni. Nem látok semmi akadályt, szerintem ezt elfogadhatjuk, ezt a kérelmet. Köszönöm. Kérdés. Ki támogatja a raportőr javaslatát, ki ellenzi, egy ellenzés, egy ellenszavazat, tartózkodás nincs, akkor ezt elfogadtuk. Ingatlan politika? Nincs. Van olyan dosszié? Nincs. Alfonzi úr napirendi pontját, mivel Alfonzi úr nincs itt, halasztjuk. Ezzel sokkal hamarabb, mint gondoltam pirendet, végigmentünk rajta. Én ezzel le is zárom az ülést, ugyanakkor a koordinátorokat és a raportőröket arra kérem, hogy maradjanak itt, és mondom, hogy milyen nyelvekre van szükség. 5 perc múlva a tolmácsokkal közöljük, hogy mely nyelvekre van szükség, a többieket köszönettel elbocsátjuk.